Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Lo primero, su compañía. Köszönöm. Kedves kollégák! Először is türelmüket kérem, hiszen most először elnökölök szavazás során. Először megadom az előadónak, Fox úrnak a szót. Igen, Ashley Foxnak parancsoljon, vezesse fel a jelentését, illetve a véleményét. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Mivel elmaradásban vagyunk, le vagyunk maradva, megpróbálok én is rövidre fogni mondanomat az árnyékeladóknak, a munkatársaknak, a titkárságnak köszönöm az együttműködést, hogy segítettek elkészíteni ezt a véleménytervezetet, főként ilyen szoros e, nyári menetrend mellett. Először a vélemény megfogalmazásra beszélünk, miért átérünk a számokra, a száraz számokra, hiszen hogyha a szavakat vizsgáljuk, akkor egész jó kompromisszumokra sikerült jutnunk, mert azt mondjuk, hogy felelős megközelítést kívánunk alkalmazni. And to the Council that our overwhelming priority is adequate funding for the ESAs. A pozitív prioritásokhoz úgynevezett negatív prioritásokat is csatolnánk, legalábbis hogy egyesek hívják, én inkább költekezési plafonról beszélnék az egyértelmű, hogy a kiadásokat az egyik a másikra kívánjuk elcsoportosítani. Ugyanakkor a megfogalmazás, a szavakkal nincsen gond, attól tartok, hogy a benyújtott módosító indítványok már nem ilyen jók. Nagyon szívesen fogadom el azokat a módosítókat, amelyik a felügyeleti hatóságokra eh, fordítandó összegeket eh, növelnék, Ugyanakkor vannak olyanok, akik azt mondják, hogy szóban, amikor szavakban beszélünk a prioritásokról, akkor rendben is van ez nekik, de aztán amikor a konkrét számokra térünk át, akkor mindenhol növelni akarják a kiadásokat. Ez nyilván eh, botonság a néppárthoz és a szocialistákhoz fordulok. Ludovic úrhoz fordulok, magyarázza el, hogy hogy a 67-20-as és 67-24-es eh, módosítók sorok miért ilyen fontosak, akkor 4 millió euróval növelné. a statisztikai, eh, a foglalkoztatás politikai statisztikával foglalkozók eh, valamivel többen kész költene. A 6724-es sorban pedig több mint egy millióval költene többet az adózással és vám ügyekkel bemügyi statisztikákkal foglalkozókra. Hát ezt akárhogy is nézzük, és semmiképp sem tartozik a prioritások közé, és soha nem is ez fel. Ezért arra kérem, hogy ezt a, két, a kollégákat, hogy a két módosító ellen szavazzanak. Gózes úrhoz eh, fordulok, nem értem, hogy a néppárt miért támogatja ezeket a növe, szerepléseket, hiszen mindig arról beszélünk, hogy prioritás, prioritás, prioritás. Ugye a tanácsnak egyértelmű üzenetet akarunk küldeni ezzel kapcsolatban, hogy a legfontosabbak a felügyelő hatóságok, felügyeletek, akkor ennek a célunknak, szándékunknak tükröződnie kell a kiadási sorokban is. Sven Gigordnak és az öldeknek külön köszönettel tartozom a 6729-es módosítóért, amely 4 millióval csökkenteni a kiadásokat a Prince programban minden kit arra kérek, hogy támogassa ezt a 4 milliós megtakarítást, amit a felügyeletekre, eh, felügyeleti hatóságokra költhetünk. Elnök úr, előfordulhat, hogy ma este elfogadunk egy olyan tervezetet, amely eh, kiváló szándékokról beszél, ugyanakkor előfordulhat könnyen, hogy a csökkentéseket nem szavazzák meg a kollégák, és a számok nem tükrözik a szavakat, ami igencsak rossz fényben tüntetne fel bennünket, bócot csinálnak magunkból. Ezért kérem, hogy a 67-29-es szavazzák meg, a 67-04-est szintén, a 67-20-as, 67-24-es ellen szavazzának, ahogy a Ludwigson kollega javasolta, ha csak nem tud meggyőző indokot adni arra, hogy miért költsünk 4 millióval többet a statisztikára, hogy ez hogyan segíti majd az európai gazdasági növekedést vajon. Gracias, señor Fox. A Köszönjük, Fox úr, ezt a felverövid, ugyanakkor e, velős felvezetőt. Most az árnyékelőadóknak adom meg a szót. Kérem, hogy ők is fogják a lehető legrövidebbre, mert ahogy azt önök is jól tudják, jelentős késésben vagyunk, majdnem fél óra késésben. Annak köszönhetően, hogy Bárnyé úr ennyire részletesen beszélt az ilyen fontos kérdésekről az imént. Ezért kérem fogják rövidre, ahogy azt én tettem. Jean-Paul Gozes az első sorban. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy sokszor érdekesebb a biztosok válaszait hallgatni, mint különböző kronometriai gyakorlatokat végezni, amelyeknek semmi értelmük nincs, és amelyek értelmében csak egy-két percig beszélhetnek a képviselők. Nem sokára szavazni fogunk, úgyhogy ez az egész gyakorlat tulajdonképpen téves, mert a véleményünket nem veszik figyelembe, és itt arról van szó, hogy csökkenteni akarják a kontroll ügynökségek költségvetését. Közben az EBA szerepéről beszélünk, a bekövetkező felügyelet létrehozásáról, akkor felteszem a kérdést, hogy most akkor ki mond igazat? Köszönöm. Köszönjük az úr, most pedig a szocialista frakció nevében Ludvigsson úr következik. Tack för ordet. Jag vill börja med att tacka rapportören för en konstruktiv... Köszönöm szépen, először is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és valóban itt nagyon jól sikerült Gondolom, hogy széles körben egyet tudunk érteni a szakbizottságunkban, hogy az európai felügyeleti szerveket további forrásokkal kell ellátni, nem szabad, hogy csökkenjenek a pénzeszközeik annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a pénzügyi szektor megfelelő működését. A bizottságunknak erre kell törekednie, a parlamentnek is. A fő prioritásoknak nem szabad azonban azt eredményezniük, hogy más területeket figyelmen kívül hagyunk. Itt azt is biztosítanunk kell, hogy a bizottság megfelelő forrásokat biztosítson a, ezeknek a szerveknek, ugyanis ez biztosíthatja a hatékonyabb és megbízható végrehajtást. Az európai tervezési szemeszterrel kapcsolatosan is egy eléggé széleskörű apparátusról beszélünk, megfelelő létszámot kell biztosítani, megfelelően felkészült munkatársakat kell biztosítani. Ami az európai szintű statisztikát illeti, ezáltal javulhat ennek színvonala is. Tehát tovább kell erősíteni ezt is az eddigi programon túlmenően, és ez azt is jelenti, hogy talán egy kicsikét kevésbé ambiciózusaknak kell lennünk, és talán még a forrásokat is csökkenteni kell. Ami az adó elkerülését illeti az ezzel kapcsolatos fellépést. Én nagyon pozitívnak tartom, amit a biztos úr elmondott. Ezt az erőfeszítést a jövőben mindenféleképpen erősíteni kell, és ezt kell, hogy tükrözze a költségvetés is. Négy pontban tettem módosító indítványokat. Minden feladat, ami nem kellően motivált, ezek csökkentése vagy visszaszorítása indokolt. De arra is oda kell figyelni, hogy ne sérüljenek ezáltal a kitűzött célok. Ugyanis ez pontosan az ellenkező hatást váltaná ki. Tehát olyan csökkentéseket ne foganatosítsunk, aminek káros kihatásai lehetnek. Köszönöm szépen. A liberálisok nevében Torvald úr, kérem rövid legyen, mert kifutunk az időből. Köszönöm szépen. Itt éppen rohanva estem be a terembe, úgyhogy ezért kapkodom a levegőt. Én úgy gondolom, hogy a jelentéstevő egy jól kiegyensúlyozott véleményt készített el. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a gazdasági felügyelet szerveket meg kell erősíteni, azon túlmenően, amit a bizottsági javasol. Ami pedig a költségvetés további részét illeti, és ezt a vélemény szöveges része is tükrözi, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a kompromisszumos javaslatokat, ugyanis azt hiszem ez jól tükrözi, hogy együtt, egyetértünk a gondolatmenetekben. Itt megfelelő bátorságra van szükség ahhoz, hogy a kevésbé fontos sorokon csökkentsünk, figyelembe véve a 2020-as stratégiát. Ugyan látom én, hogy milyen politikai előnyei vannak a költségvetés befagyasztásának, ugyanis a jelenlegi pénzügyi igények a már elfogadott kötelezettségvállalásokra épülnek a jelenlegi pénzügyi keretben, és hát a következő időszakban kell majd a számlákat úgymond kifizetni. Én teljes mértékben támogatom, hogy ezer ezer százalékkal növeljük a és A sor jelentés, amit ezzel egyidejileg elfogadtunk, szintén erről beszél. Tehát én ezt mindenféleképpen ellenzem, és ellenzem az erre vonatkozó javaslatok, indítványok elfogadását. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Gigol úrnak adom át a szót. Köszönöm, az előadónak én is a jó együttműködést a különböző témákban. Úgy tűnik, hogy a szám adatokat illetően egyetértünk, és nagyon sok más kompromisszumos módosítás tárgyában is, véleményt illetően, de mivel nem értünk egyet, ez az A kompromisszum, amely azt mondja ki, hogy az összes költségvetés csökkent, csökkenés, vagyis az, új, az összes költségvetés emelkedést ellensőzni kell költségvetés csökkentéssel. De makroökonomiai okokból a közös piac további integrálása nagyobb európai költségvetést kíván lépésről lépésre, és egyetértek a krízisbizottság bizottság radikálisan szólt erről, de itt szerényebb vélemények is megjelentek. Más módosítások is vannak Szilvi Gulártól, a szocialistáktól tőlünk, melyek azt javasolják, hogy ettől a híttől szabaduljunk meg, vagyis attól, hogy az európai költségvetés nem lehet növelni, és hogy minden növekedés csökkentést kell, hogy kísérjen át kell gondolni néhány kollégának az A kompromisszumot, az ezzel kapcsolatos álláspontjukat, mert ez méreható ellentmondásban van azzal, amit ez a ház megszavazott a múltban arról, hogy nagyobb európai költségvetésre lenne szükség azért, hogy a közös piac erősebb legyen. Köszönöm, az a GUE nevében Szentporter úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm Fox úr ezt a nagy munkát, amelyet előadóként végzett. Pénzügyi válság idején létfontosságú az, hogy az EU jó példát mutasson igen erőteljes szigorítási intézkedéseket hoztak a tagállamokban, éppen ezért teljes mértékben támogatom az előadót, aki szerint a 2013-as költségvetést be kell fagyasztani. Viszont néhány módosítás aggaszt engem, mert eh, az előbb említett elv ellenébe mennek, még, és akkor a, nem tudom megszavazni ezt a jelentést, még akkor is, hogyha jól előkészítették a mi forrásaink nem végtelenek, és amikor döntünk, akkor minden döntés költséggel jár. Köszönöm szépen. Fox úr, szeretne még valamit hozzátenni? Köszönöm. Szerintem majd minden kiderül a szavazáskor. Köszönöm szépen, most pedig eh, szavazni fogunk a vélemény szavazásra bocsátjuk, de hogyha megengedik, akkor végeznénk egy tesztet. Kérem, hogy használják a kártyájukat, hogy meglássuk, jól működik-e a rendszer. Todavía faltan seis personas, there are six people left. Hatan még nem adták a szavazatukat, ha jól látom. Rendben, minden rendben, akkor lássunk hozzá. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Meg szavaztuk, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, igazuk volt elnézést. Második módosítóval folytatjuk, és hármassal el... Nem. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizik elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos bocsánat, 8-as mellette, ellene. Tartózkodik. Elnőrizzük. Nem fogadtuk el. Yes. Uh, still rejected. Uh, it's equal then. Oh, is it? Oh, then it's equal. Sorry. Sajnálom, nincs nálam. Sajnálom, nincs nálam a kártyám. Figyelembe veszük rendben. Nem változtat az eredményen. 8-as kompromisszum. Á, kompromisszum, bocsánat. Előtte. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. uh, amendment number 15. Bocsánat. Akkor ellenőrizzük, ha ragaszkodnak hozzá. Tehát az A kompromisszumról szavazunk elektronikusan. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette. Ö, bocsánat, két részben szavazzunk. Első rész mellette ellene tartózkodik. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtok. 26-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtok. 27-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtok. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtok. 31-es mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os, 38-as, bocsánat még csak nem is, 39-es, kérek még egyszer elnézést mellette, ellene tartózkodik. Elnézést elektronikusan, tehát a 39-est. We open the vote. 39. No. Okay, no. Oui, oui. 39 is false. Uh, sorry, apologize. 39 is false. So we have a 39-es értelmet veszti, így a 38-asról kell szavaznunk, elnézést mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40, es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtok. Az így módosított szöveg egészéről elektronikusan tartunk zárószavazást. The vote is open. We close it. So it's adopted by 37 votes. 27-en mellette, ketten ellene, ketten tartózkodtak, elfogadtuk. Az Európai Unió 2013-as pénzügyi évének költségvetése a következő szavazásunk. Amendment number 6726. 6726-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6729 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 6700 Ki ellenzi ezt a módosítót? Tehát akkor a 01-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellett, ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük, tehát a 6701-est, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést, elnök úr. A 6700-ról szavaztunk? Erről kellett volna szavazni. Miután az én módosítomat elutasítottuk a szavazásban, erről kellett volna szavaznunk. It, it was rejected, Sven azt elutasítottuk. Az enyémet elutasították, de nem a jelentéstevőjét. Jó, rendben, mondja az elnök, akkor nézzük. Ki támogatja, csak hogy pontosítsuk, ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. No, let's check it. Sorry for that. Ellenőrizzük. Elnézést. Lezárom a szavazást. Those in favor? Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 31-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellett, elnézést, az okafogyottá válik. 39-es? Nem, a 02-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellett elnézést, 40-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. ellenőrizzük. Elfogadtuk? Minden esetre ellenőrizzük. Megnyitjuk a szavazást, lezárom a szavazást. A 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 03-as mellett ellene tartózkodás elvetettük. 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 04-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 7.000 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 05-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nagyon köszönöm, elnézést! hogy bakisztam, rátérünk a következő napi rendi pontra. Good Seguimos. Eh, señora Krat. Ah. Ah. Movemos, pasamos al siguiente punto. Le... Rendben. Folytatjuk a munkát, és átérünk a következő pontunkra. Ren biztos úrtól elnézést kérek a késésért, és most azonnal átadom a szót a biztosnak, aki ismerteti velünk, hogyan is látja a, következő, a jövőbeli gazdaság és monetáris uniót. Öné a szó. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon intenzíven indul az új szezon, és megkezdjük a monetáris unió mélyítésének vitáját. Ezen, ezzel már az elmúlt két és fél évben is intenzíven foglalkoztunk, és várhatóan még hosszabb ideig lesznek teendőink, legalábbis az elkövetkezendő másfél évben ezen a területen. Úgy gondolom, hogy alapos vitát kell folytatnunk, és ez megfelelő kiinduló pont ahhoz, hogy a bizottság megkezdje a rendkívül sűrű programját, munkaprogramját a következő fél évben. Az Unió az, az elmúlt években meglehetősen messzire ható lépéseket tett a az adósságválság kezelése területén, illetve az EMU válságának felszámolása területén. Ugyanakkor a pénzügyi nyomás, az egyensúly hiány változatlanul fennáll az Európai Monetáris Unióban, ami igen súlyos kérdéseket vet fel a polgáraink jövője és jóléte szempontjából. Ami az EMU felépítését illeti, itt még számos olyan részlettel kell foglalkoznunk, ami az EMU eredeti kialakításából adódik, annak érdekében, hogy fenntartható fejlődést biztosítsunk Európa számára. Lépéseket kell tenni rövid távon az árak megfékezése területén, a növekedés fellendítése területén, az egyensúlyhiányok felszámolása területén, és ehhez eh, hosszú távon kell eh, szemlélnünk eh, az Európai Monetáris Uniót. Mindez figyelembe véve az Európai Tanács már tárgyalt az EMU további mélyítéséről, egy úgy, úgynevezett valós, valódi gazdaság és monetáris unió felé, vagy annak irányába. A jelentés négy fő építő követ határoz meg az EMU jövője szempontjából egy integrált pénzügyi keretet említ, egy integrált költségvetési keretet, egy integrált gazdaságpolitikai keretet és megerősített demokratikus legitimitást és elszámoltathatóságot. komoly lépéseket kell tenni mind e, ezen a négy területen. És az Európai Bizottság az Európai Tanács elnökétől felhatalmazást kapott, hogy egy közbenső jelentést készítsen októberig, illetve egy végső jelentést az év végéig. Az időközi jelentés további intézkedéseket fog megvizsgálni, amelyeket rövid távon lehet bevezetni, és a végleges decemberi jelentés pedig azzal fog foglalkozni, hogy a jelenlegi szerződéses keretek között mit lehet tenni, milyen intézkedésekhez van szükség esetleges szerződés módosításra. Az Európai Parlament természetesen szorosan bekapcsolódik majd ebbe a munkába, folyamatosan konzultálunk majd a jelentés előkészítése során. A konzultációs folyamat keretében igyekszünk általános konszenzust kialakítani a tekintetben, hogy rövid távon mi valósítható meg, illetve mire van mód hosszabb távon, és egyfajta úti tervet kívánunk felvázolni. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a jelenlegi EMU átalakítási folyamatot kell kiteljesíteni, és ez vezethet majd el az úgymond EMU 2.0 változathoz, ami egy mélyebb, integráltabb monetáris uniót jelent. A pénzügyi vagy bankunió is kiemelkedő fontosságú mindennek keretében. Késlekedés nélkül szeretnénk lépni, három szakaszban. Az első szakaszban, tehát jelenleg az a június 28-i csúcs alapján a bizottság egy javaslatot készített egy európai bankfelügyeleti mechanizmusra vonatkozóan, ami egy sürgető feladat. Körülbelül két héten belül, vagy a tíz napon belül készül el ez a javaslat, illetve kerül véglegesítésre még az év vége előtt. Az Európai Stabilitási Mechanizmus kapcsán egy új eszközt fogadunk el, ami lehetővé teszi a bankok közvetlen feltőkésítését. A bankfelügyeletet európai szintre javaslom vinni, és ez egy további lépést jelent a bankunió irányába, és ez hivatott biztosítani az integrált európai gazdaság stabilitását, és felszámolni a negatív hatásokat, a negatív hatásokat a bankok és az államok az állami költségvetések között. Barnier kollégámmal már számos megbeszélést folytattunk erről a munkáról, illetve konzultáltunk az LKB elnökével, Drági úrral is. Igen, szoros az együttműködésünk, és hogyha ezt az egység jeleként látják, az is rendben van felőlem. Ez minden esetre egy nagyon fontos sarköve, ha nem is, ha, majd nem a legfontosabb sarkköve a jövőbeni gazdasági és monetáris uniónak. A kiinduló pont az, hogy az európai pénzügyi szektor meglehetősen integrált annak ellenére, hogy az elmúlt években láttunk bizonyos jeleit, jeleket arra, hogy visszaállamosítanák, tehát ismét állami hatáskörbe vennének bizonyos dolgokat. A határokon áthúzódó esetleges fertőzés, aminek számos alkalommal voltunk szemtanúi mindenféleképpen elkerülendő. Az egységes stabilitási mechanizmus lehetővé teszi, hogy az összes euró ország, euró tagállam abban részt vegyen, illetve a külsők számára is megvan a lehetőség a csatlakozásra. Itt jogi kötelezettségvállalást kell tenni, biztosítókokat kell adni arra vonatkozóan, hogy az EKB döntései kötelező érvényel érvényesüljenek az egyes tagállamokban és a bankokra nézve is. Az egységes stabilitási mechanizmus nagyra törő, ami a körét illeti, tehát hány bankra vonatkozik majd. Az elmúlt években láttuk, hogy még a kisebb vagy közepes bankok is jelenthetnek rendszer szintű kockázatot, és kiválthatnak pénzügyi zavarokat, például az Anglo-Irish Bank, vagy a Bankia esetében tapasztaltuk ezt. Tehát egy olyan ambiciózus mechanizmusra van szükség, ami meglehetősen széles körben a lehető legtöbb bankra vonatkozik az euróövezetben, és az EKB képezni a magját ennek a rendszernek. Az EKB lenne az elsődleges felelőse a felügyeleti feladatoknak, így látjuk biztosítva, hogy megfelelő színvonalon valósuljon meg a felügyelet hiszen megfelelő tapasztalattal, felkészültséggel rendelkezik az EKB a prudenciális felügyelet területe és további fontos szerepet, még erőteljesebb szerepet szánunk a banknak a jövőben. Biztosítani kell, hogy minden összeférhetetlenséget kizárjunk, különösen azáltal, hogy a felügyeleti funkciókat elválasztjuk a monetáris politika végrehajtásától. Végezetül pedig megfelelő mechanizmusra van szükség, a demokratikus elszámoltathatóságra épp úgy, annak érdekében, hogy a felügyeleti feladatokat megfelelően el tudja látni az EKB, és a függetlenséget emiatt erősíteni kell, tehát a felügyeletet, a monetáris politikai feladatoktól megfelelő módon el kell választani. A bizottság már tett javaslatot jogalkotásra, ami a nemzeti rendszereket illeti garancia rendszerekre vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy erősítsük a bankok tőke követelményét. Ezek a javaslatok mind a 27 tagállamra vonatkoznának, és ezek rendkívül fontosak. Ezeket a tanácsnak és a parlamentnek minél előbb el kellene fogadnia. A második szakaszra rátérve, jelentős előrelépést kell tenni a garancia rendszerek területén a betétesek védelme érdekében, és egy egységes konszolidációs keret és adósságrendezési keret kialakításához. Az elkövetkezendő két héten belül, tíz napon belül, tehát javaslatokat dolgozunk ki az egységes felügyeleti mechanizmusra vonatkozóan. Egy közleményt fogadunk majd el, ami felvázolja az úti tervet a teljes körű bankunióra vonatkozóan. Tisztelt képviselők, a nagyfokú pénzügyi és gazdasági kölcsönös függőség mindenféleképpen minőségi lépést feltételez a költségvetés területén is, annak érdekében, hogy az EMU zökkenőmentesen működjön a polgárok javára. A költségvetési uniónak megfelelő költségvetési politikákat kell biztosítani a nemzeti és EU-s szinten egyaránt, ami elősegítheti a fenntartható növekedést és a makroökonómiai stabilitást. Ennek hatékony mechanizmusokat kell tartalmaznia a fenntartható költségvetési folyamatok biztosítása érdekében az egyes tagállamokban, és el kell kerülni ezáltal az aszimmetrikus sokkokat, az esetleges fertőzés tovaterjedését az euró övezetben. Mindez koordinált, sőt akár közös kötvénykibocsátást is feltételezhet, és kellően arányos lépéseket kell tenni a döntéshozatal területén is, hogy az esetleges morális kockázatokat el lehessen kerülni. Tehát az integrált pénzügyi eh, költségvetés és gazdaságpolitikák eh, irányában tett eh, lépések kapcsán nem szabad túl magasra tenni a lécet, legalábbis rövid távon, mert ez visszaüthet, és egy plusz érvet adhat azok számára, akik azt mondják, hogy a teljesen integrált gazdaságpolitika lehetetlen. Az EMU jövőjén dolgozva, ezzel párhuzamosan a meglévő eszközöket, a meglévő eszköztárat és irányítási keretet is felül kell vizsgálnunk, tovább kell fejlesztenünk, amennyiben erre lehetőség van jogi és pénzügyi értelemben. És ezzel most egy nagyon fontos témához érkeztem el, amit nem szabad szem elől téveszteni. Az irányítási keretet különösen a két kettős csomag révén lehetne továbbfejleszteni még a jelenlegi szerződés keretein belül. Új dinamikát kell, új lendületet kell adni a trilógusnak, hogy minél gyorsabban megállapodásra tudjunk jutni. Az eredeti célok kapcsán, tehát a költségvetési figyelés és a felügyelet kapcsán. Ez azt jelenti, hogy a parlamentek által történő elfogadást megelőzően a tagállamoknak koordinálniuk kell a költségvetést, tervezetüket, elkerülendő a túlzott deficit hiányok kialakulását. Erősíteni kell a költségvetési integrációt, mint ahogy említettem, esetleges közös kötvénykibocsátás révén, és jelentős mértékben erősíteni kell a közös döntéshozatal rendszerét a politikai legitimitás biztosításához. Akkor... Kedves képviselők, az európai szinten hozott döntéseket illetően, már ami a gazdaság vagy pénzügypolitikát illeti, nos, meg erős mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy legitimizáljuk a közösen hozott döntéseket, és biztosítsuk a demokratikus eh, elszámoltathatóságot és a, pol, a demokratikus elszámoltathatóságot, politikai részvételt, hiszen az egész Európára vonatkozó döntéseknek igen eh, komoly kihatásai vannak az emberek mindennapjaira, mindennapi életére, ezért fontos, hogy a közvélemény elfogadja ezt. A gazdasági párbeszéd, amelyet a hatóság be, egy új intézmény közé eszköze ennek egy új fóruma a demokratikus elszámoltat hatóságnak a gazdaságpolitikai koordináció területén. A hatos csomag eh, nagyhatású eh, eleme az újító jellegű gazdasági intézkedések meghozatala, amely lehetővé teszi, hogy politikai pár, gazdasági párbeszéd folytasson például az Európai Parlament a különböző tagállamokkal, főként akkor, amikor az uniós szabályokat például a stabilitási növekedési paktum szabályait, vagy a makrogazdasági egyensúlytalanságra vonatkozó szabályokat megsértik ezek a tagállamok. a rendelkezések lehetővé teszik, hogy egy nemzeti kormányt e, nyilvánosság előtt európai szinten eh, elszámoltatassanak, hogyha eh, nem képesek betartani az európai vállalásaikat, kötelezettségeiket. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a gazdasági párbeszéd az Európai Parlamenttel nem elég ahhoz, hogy választ adjunk arra, hogy Brüsszel hogyan tehető elszámoltatható, elszámoltathatóvá a, a köz, a nép, az emberek irányába. A Nemzeti Parlament és az Európai Parlament közötti párbeszéd szorosabbra eh, vonására van szükség. Itt felhívnám a figyelmet a kettes csomag, kettős csomag eh, egyik fontos javaslatára, miszerint nemzeti parlamentet felkérheti, parlament hát felkérheti az Európai Bizottságot, hogy magyarázza meg, hogy a nemzeti költségvetésekkel kapcsolatban miért az az álláspontja, ami a jövőbeni jogszabályokkal, az előzetes gazdaságpolitikai koordinációval hasonló rendelkezéseket miért is ne ültethetnénk be. Így tehát, hölgyeim és uraim, mielőtt rátérnénk az általánosabb vitára, kérdésekre és válaszokra, mint egy zárásképpen eh, megosztanék önökkel néhány megfigyelés, amelyek általánosabb természetűek. Egyszerre találom pozitívnak és fontosnak, hogy az a komoly vita, amely az euró jövőjéről annyira fontos és szükséges volt, végre valahára elkezdődött. A vitában résztvevők többsége meg egyetért azzal, hogy a mélyebb integráció fontos központi része. De nem csak erről van eh, szó, és nem mindenki ért ezzel egyet. De legtöbben egyetértenek azzal, hogy ehhez egy nagyobb szintű politikai eh, legitimitásra és eh, demokratikus elszámoltathatóságra van szükség. A mélyebb integráció és a demokratikus aspektus megerősítése kéz a kézben jár. Ezzel természetesen jó magam is egyetértek. Meggyőződésem, hogy ha tovább építjük Európát, akkor eh, nem oszthatjuk Európát eh, nyertesekre és vesztesekre, vagy együtt eh, mindannyian nyerünk, vagy mindannyian veszítünk, egy csónakban nevezünk, ha élhetek ezzel a képzavarral itt Európában. Eh, hogyha nem nyerjük el a közvélemény támogatását, akkor politikailag fenntarthatatlan lesz még a pozitív végeredmény is. Az ilyen érzelmek egyre gyakrabban jelennek meg sajátos módon, ahogy azt önök is jól érzik a saját bőrükön. Ebben a környezetben eh, hídépítésre van szükség Európában, a különböző vélemények, álláspontok eh, közötti hidakat kell kiépítenünk. Ennek mi adhatja az alapját? Nem más, mint az, hogy legyen egy közös elképzelésünk arról, hogy milyen legyen az Európai Unió, a jövő Európai Uniója, a gazdasági, monetáris unióra épülő Európai Uniója. Egy stabil litási, vagy stabil Európára van szükség, ahol a felelősség és a szolidaritás kéz a kézben járnak, ahol a gazdasági növekedés, a munkahely teremtés valóban európai Európa feladata is. Tisztelt képviselők, jelenlévők! Az önök részvétel ebben a vitában alapvető fontosságú, hiszen az európai parlamenti képviselők véleménye nélkül nem lehet teljes értékű ez a roppant fontos vita. Köszönöm. Köszönjük Oli Rénnek ezt a gondolatébresztő bevezetőt. Folytassuk a vitát, mi legyen a formátum, következzenek a képviselők, hiszen mégiscsak már ilyen Tyson jelentésről van szó, proforma, és a biztosulnak majd megadom a lehetőséget, hogy lezárja a vitát. A frakciók hozzászólós, hozzászólóival kezdünk, legyen az árnyékelőadó vagy koordinátor. Várom ehhez a frakciók segítségét. Tudom, hogy kivel kell kezdenem, azonban nem másról, mint Marian Tyson-nel magával. Parancsolj! Dank u wel, meneer de commissaris, eh, om naar hier te komen. En, eh, Köszönöm szépen, hogy eh, ellátogatott hozzánk, és hogy egy eszmecserét fordít, for, folytathatunk. Biztos úr, itt a parlament a nyári szünet előtt döntött hogy egy további jelentés készüljön a Van Rompuy tervre vonatkozóan. Szeretnénk minél előbb előre lépni ezen a területen, és minden, minden intézménynek tudnia kell, hogy mennyire fontos, hogy lépjünk. Itt nem csak egy hosszú és forró nyár áll mögöttünk, hanem egy meglehetősen nehéz ősz előtt állunk, nagyon fontos, hogy a tervezet minél előbb elkészüljön. Minden esetre ehhez meg kell nyerni a parlament többségét. Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy a kollégák hogyan vélekednek az eddigi munkáról. A titkársággal Közösen azonban úgy döntöttünk, hogy számos kérdést felvető munkadokumentummal foglalkozunk először, és utána fogadjuk el a jelentést. Itt különböző kérdések merülnek fel, néhány kényes kérdés is, ezeket most nem akarom mind felsorolni, hiszen számos pontban ismételném az elhangzottakat. Minden esetre Gondolom minden kolléga tisztában van azzal, hogy mennyire fontos, hogy közös megegyezésre juthassunk. Remélem, hogy minél nagyobb többség fog kialakulni, és a, az EKB bankjával, bank elnökével, illetve Barnier biztos úrral ma délután már folytattunk eszmecserét, és megalapítottuk, hogy még vannak bizonyos aggodalomra adó, okot adó pontok. Nem is annyira a négy építő követ illetően, ami a demokratikus legitimizációt vagy az elszámoltathatóságot illeti. Egy további kérdés is felmerült a felügyelettel kapcsolatosan az egységes európai bankfelügyelet tervezettel kapcsolatosan, amit mindenféleképpen a 127-es cikk alapján kell kialakítani. Számos kollega is hangot adott aggájának, nevezetesen, hogy a 127-es cikk legyen a jogi alap, vagy valamilyen más jogi alapot kell-e találni nyilvánvalóan ahhoz, hogy a jogalkotói feladatunkat ellássuk, ezt mindenféleképpen fontos tudnunk, illetve fontos, hogy a parlament is szorosan részt vegyen a munkában. Ami a pénzügyi keretet illeti, ha a különböző pillérekre épülő bankunióról beszélünk, akkor abból indulunk ki, mint ahogy ezt már Barnier biztos úrtól is hallottuk, akkor az euró övezet ről beszélünk, plusz a, arról a lehetőségről, hogy az eurózónán kívüli tagállamok is bekérezkedhetnek, úgymond. Ez azt jelentené, hogy minél több tagállam esetében hasonló szabályok érvényesülnének, és nyilvánvalóan, hogyha az euróvezeten belül külön szabályokra van szükség, akkor azt is meg kell tenni, de ezt az opt-in lehetőséget mindenféleképpen meg kell teremteni, és akkor egy Euró plusz övezetről beszélhetünk a pénzügyi és monetáris integráció kapcsán. Ami a felügyeletet illeti az Euró plusz lehetőségről már szóltam, de szeretném az ön véleményét is ez ügyben hallani, hogy szimmetriára van-e szükség a végrehajtáshoz, illetve tehát a felügyelet esetében, illetve a betét biztosítás esetében. Mennyire legyen széles körű vagy szűkebb körű a felügyelet hatásköre, a hatáskörrel kapcsolatos már beszéltünk arról, hogy mely tagállami bankok tartoznának a felügyelet hatáskörébe. Vonatkozzon ez az összes bankra. Itt ma délután többen azt mondták, hogy egyfajta matrixot kellene alkalmazni, aminek mentén különböző módon osztanánk fel a feladatokat, tehát erre vonatkozóan szeretném majd hallani az ön véleményét is. Még egy aggályunk van, de ez nem csak a mi aggályunk, nevezetesen az EKB monetáris felügyeleti szerepe. Nyilvánvalóan ezt függetlenül kell kezelni a bankfelügyelettől. Az EKB belső felépítésével kapcsolatosan ön hogyan látja ezeket a kérdéseket? Ugyanakkor beszélnünk kell az EKB és a bankfelügyelet közötti kapcsolatról, az EBA közötti kapcsolatról. Ha azt akarjuk, hogy az összes szabály érvényesüljön, akkor egyfajta mediációs igény is jelentkezhet, akár azokkal a tagállamokkal is, amelyek kívül vannak az euróövezeten, ha az EKB látja el az általános felügyeleti feladatokat, akkor ez azt jelenteni, hogy az EBA strukturálisan a szervezetileg vagy funkcionálisan gyakorlatilag alárendelődne az LKB-nak. E a felügyeleti szerv kapcsán azt is végig kell gondolnunk, hogy az új feladatokat hova rendeljük, milyen forrásokat rendelünk ehhez a szervezethez, várjunk-e addig, amíg a bankunió többi pillére is kialakul. Szerintem ezt nem kéne megvárni. Ami a betétbiztosítást, illetve a bank konszolidációt illeti, Számomra nem volt teljesen egyértelmű, hogy az állam és a kormányfők hogyan vélekednek erről. Mi erre azt mondtuk, hogy egy alapra van szükség, mindenféleképpen jó lenne, ha lenne egy európai szintű alap, de véleményem szerint két alap kellene. Az egyik a végrehajtás kapcsán, a másik pedig a biztosítás kapcsán. Ez e, e, a betétesek számára nagyobb biztonságot e, jelentene. Tehát erről is szeretném, ha szólna néhány szót. A következő pont. Hogyha egy széles körű bankunióról beszélünk, ami a az euróövezeti országokon túl is nyúlna, tehát euró pluszról, a csúcs találkozó a stabilitási mechanizmust egyfajta védőhálónak nevezte ez 17 tagállamra vonatkozna, vagy az összes tagállamra? Mi történik akkor, ha, ha nem terjesztjük ki mind a 27 tagállamra, akkor mi történjen az eurozónán kívüliekkel? Ez sem teljesen világos még. Tehát ennyit a bankunióról. Ami pedig a költségvetési uniót illeti. Holnap folytatjuk a háromoldalú megbeszélést. A kettős csomaggal kapcsolatosan remélem, hogy már az eh, első olvasatban eredmény születik, és ami pedig eh, a csúcs végkövetkeztetéseit, konklúziót illeti, remélem, hogy ezen a területen is előre tudunk lépni. Eh, a tagállamoknak tehát időben be kell terjeszteniük a költségvetést. Ha a nemzeti parlament már elfogadja az éves költségvetést, és ezt követően valami félre csúszik az adott tagállamban, akkor Európának, az, e-, az Európai Bizottságnak mindenféleképpen ezt figyelembe kell kísérnie. Tehát ezen a területen is tovább kell lépnünk, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hol állunk most, erről is, hogyha nyilatkozna. Ami az integrált költségvetési keretet illeti. Itt van egy pont, ami többször felmerült már a Kulár jelentés kapcsán is, nevezetesen a kölcsönös vagy illetve közös kötvénykibocsátás témája, az euró kötvények és hasonlók témája. Ehhez szükség van bizonyos módosít, kibocsátásokra. A kettős csomag kapcsán már elhangzott, hogy a kettős csomag keretében ezt nem lehet megtenni, az nem a megfelelő jogi alap. Van Rompuy úr jelentése is foglalkozott ezzel, és remélem, illetve elképzelhető, hogy a kettős csomag nem kap kellő támogatást. Az európai csúcs a gazdasági és monetáris unió jövőjére vonatkozóan is döntéseket fog elfogadni. Még egy kérdés. Jobb-e, ha most döntünk és bejelentjük, hogy a költségvetés kapcsán a közös kötvény kibocsátás kapcsán közös követelményeknek kell megfelelni, vagy pedig ezt a döntést halasszuk el addig, amíg az összes feltétel nem teljesül. Erről is szeretném hallani a végeleményét. A gazdasági, gazdaságpolitikai integráció kapcsán már történtek lépések. Az Euró plusz paktum, a makroökonomiai egyensúlytalanságok, a 2020-as stratégia, de ezek nem elegendőek. A tagállamoktól el kell várnunk, hogy ezeket végre is hajtsák. A, az ajánlások a tagállamok számára az eljárások kapcsán elmondható, hogy ezek eléggé feszesek, eléggé szigorúak. Gyakran elgondolkodom, hogy nem lenne jobb egyrészt olyan ajánlásokról beszélni, amelyek bizonyos követelményeket támasztanak a tagállamokkal szemben, másrészt pedig olyan ajánlásokról, amik bizonyos felelősségeket rónak a tagállamokra a költségvetési források kapcsán. Az adózás. A gazdasági integrációról beszélve, itt várható, hogy bizonyos problémák merülnek fel a közös, közösségi, társasági alap kapcsán. Nyilvánvalóan az adóz, adópolitika, a nyeresség, adóztatás, mind nemzeti hatáskör. Természetesen vannak átnyúló hatások egyik tagállamról a másikra. Itt a demokratikus szervezés kérdésével is foglalkozni kell. Fontos, hogy hogyan alakítjuk ki a jövőképet a parlament megfelelő komolysággal vehet részt a munkában, vagy pedig esetleg a bizottság és a tanács kiátsza a parlamentet. Mindenféleképpen olyan eredményt várunk el, ami demokratikusan is képviselhető. Köszönöm szépen, elnök asszony, és jó lenne, hogyha a kollégák is nyilatkoznának az egyes pontokról. Thank you very much. Uh, we'll... Köszönöm beszólva tovább lépjünk. Azonban ezen a ponton szeretnék valamit mondani. A sajtóban már olvastam ezt, öt képviselő neveztek meg, aki Mário Draghival kapcsolatban bizonyos dolgokat mondtak. Jó néhány újságíró fordult már hozzá. Igaz, hogy X vagy Y azt mondja, hogy Mário Draghi ezt megy, azt mondja? zártülésről beszélünk. Szerintem ez nem megfelelő viselkedés, ráadásul az idézetek eh, nem igazán eh, tükrözik azt, amit mondott, hiszen a Mário azt mondta, hogy A, B és C, és aztán csak azt mondják, hogy Mário Draghi szerint B, akkor ezt nem tükrözi a teljes véleményét, arról nem is beszélve, hogy szégyent hoztak az Európai Parlament fejére, azzal, hogy a zárt ülésre vonatkozó titoktartási szabályokat megszekték, ezt nem fogom ennyiben hagyni, de egy zárt ülésen az LKB elnöke ha ezt vagy ezt mondta, erről beszámolni a sajtónak, még akkor is, hogy ez nem volt különösebben titkos, egész egyszerűen a házeljárás rendjének teljes megsértése, hogyan fognak még egyszer zárt ülésre eljönni hozzánk az emberek is őszintén beszélni előttünk. Tudjuk, hogy ki a felelős, mert a sajtóban olvasható az érintett képviselők neve. Most pedig lépjünk tovább a szocialista frakcióra. Lisa vagy Liam lesz az. Liam, de én is szeretnék, hogyha marad idő beszélni. Jó, akkor Liam jel szó. Köszönöm. többé-kevésbé osztom Marian Tiszen megjegyzéseit és aggodalmait a demokrácia kérdésével kapcsolatosan. Tudjuk, hogy mit gondolnak az emberek erről, és ami a költségvetési kérdéseket illeti, igen érzékenyen reagál erre a lakosság az SND számára fontos, hogy konstruktívak legyünk a kettes csomagnál, majd ezt még meglátják a mi hozzáállásunkat a trialógus során. Ott volt a hatos csomag, és tudjuk, hogy itt igen kicsi szerepe volt a parlamentnek. Ezek az aggodalmaink, és Erről szeretnénk vitatkozni a kollégákkal, milyen álláspontot foglaljunk el ahhoz, hogy az EP és a nemzeti parlamentek itt összefogjanak. Mi a közösségi módszer mellett vagyunk. A közösségi módszer nem alkalmaztuk egy sor ügy kapcsán, nem mentünk el a lehetőségek legvégső pontjáig, Például Simon kollégánk a bangarenciákkal kapcsolatosan dolgozott, és azt is tudjuk, hogy több mint egy éve már ott van ez az anyag a tanácsnál, és félretették. A garancia alap a bankok rendezésének kérdése, ezeket ismét napirendre kell tűzni. Ön, biztos úr, az előadásában az exante koordinációról beszélt. Ennek örülünk, mert ennek alapján pragmatikusan koordinálhatnánk a költségvetési politikákat. Azt mondtam, hogy pragmatikusan, hiszen Figyelembe kell venni a makroökonomiai helyzetet mindig az adott pillanatban. Előre látni kell körülbelül, hogy hogyan fog ez alakulni, és a javaslatot minden ország helyzetéhez kell alakítani. Németország más helyzetben van, mint Olaszország, Spanyolország vagy Franciaország. Világos, hogy ha a helyzet konszolidálódik, meglátjuk, hogy a költségvetési egyensúly tárgyában hozott döntéseket alkalmazzák-e. Emellett figyelembe kell venni a kivételes körülményeket is, és azt, hogy a recesszió veszélye megvan, vagyis az, hogy a recesszió még tovább fog tartani. Vannak olyan államok, amelyek most már több negyed év során negatív növekedést mondhatnak magukénak. És ott vannak a választóink, az ő álláspontjuk, ez elsődleges, mindenképpen a hatékonyságot és a méltányosságot ötvöznünk kell. Ami ezt a költségvetési területet illeti, most a részletekben ma nem fogunk belemenni, de van egy elv, amely számunkra igen fontos az euró kötvények mellett, hiszen asszony erről beszélt, és mi az álláspontját osztjuk. Mi azt gondoljuk egyébként erről, hogy a költségvetési ortodoxia a tagállamokban ki kell, hogy egészüljön költségvetési voluntarizmussal közösségi szinten. A föderatív költségvetési rendszert, amely az USA-ban van, a föderatív rendszer nélkül el tudjuk képzelni? Éppen ezért Európában hogy azt akarjuk, hogy a költségvetési és bankunió teljes legyen. Költségvetési fegyelmet kell alkalmazni a tagállamokban, viszont a közösségi kezdeményezésekhez forrásokra van szükség. Egyébként már elindult a növekedési paktum, erről júniusban döntöttünk, és ez erre mutat. Ami a költségvetési költségvetést illeti, ez a költségvetési GDP 1,2%-át teszi ki, nem haladja meg. A befektetési költségvetést meg kellene duplázni, sőt, háromszorossa kellene, hogy legyen a jelenleginek. Itt középtávú kérdésekről van szó, de azért azt ne tétsük meg magunknak, hogy a problémát felvessük ebben a jogalkotási kezdeményezési véleményben. A lényeget illetően ezt szerettem volna elmondani, ezek az elvek jutottak eszembe, és ezekre gondoltuk, amikor a dosszéval foglalkoztunk. Köszönöm. Van -e... Köszönöm a liberálisok részéről, van valaki, aki hozzászólna? Én a pankor désigné son, son az ALDE Group még nem döntött a az árnyék jelentéstevőről, én mint koordinátor beszélek. Köszönjük a biztos úrnak, hogy eljött, és Mariannak is köszönjük, aki nagyon jó felvázolta a kereteket. A biztos úrnak szeretném elmondani mindazt, amit már Drági úrnak és Bárnyi úrnak is elmondtuk. Vagyis aggódunk, bár tudjuk, hogy ezek nehéz témák, igen, bonyolult kérdések, nem akarjuk a bizottság életét még tovább bonyolítani, de ott van az összhang a demokratikus eh, legitimáció között, és másik oldalon a, azt az elvet szeretném megemlíteni, hogy az együtt döntésről nem beszél a szöveg. A 127 eh, hetes cikket eh, alkalmazzák az EKB jogkörét illetően, a parlament megpróbálta a szerepét betölteni, ön néha nyomást gyakorolt ránk, bár a szerepnek megpróbáltunk eleget tenni az elmúlt években. A tanács igen változó álláspontokat foglalt el. Nem akarunk intézményes háborút indítani, de nem kell a parlamentet vádolni azzal, hogy a szerepét túlságosan be akarja tölteni, hiszen arról van szó, hogy a bizottság néha kicsit távol tartja a parlamentet. Szó volt a rendszer szintű kockázatokról, és arról is beszélni kell, hogy a központi bank mellett legyen egy újabb szerv, amely nem veszélyeztetné a központi bank szerepét és fellépésének koherenciát sem. Az ECFIN igazgatóság jó lenne, hogyha objektív mérleget vonna. Hol tartunk most a két évvel azután, hogy az ESRB-t, az Európai Rendszerkockázati Tanácsot létrehoztuk? nem kellene az ESRB szöveget revidálni még, de meg kellene nézni, hogy ennek milyen szerepe van a bankok területén az SRB makró szinten lép, közben ott van a mikrofunkció, hogy alakul a kettő, és lehet, hogy volt, amit rosszul terveztünk meg, de ami az SRB-t illeti, ez nehézkes struktúra, erről már szó volt, talán nem tudott eleget tenni az összes szerepnek. De ha nehézkességről van szó, akkor most miről van szó? Nap, mint nap felügyeletet kell ellátnia azért, hogy betöltse a funkcióját. Köszönjük biztos hogy eljött, és a hozzászólásainkat vegye úgy, hogy szeretnénk hozzájárulni ehhez a munkához, és nem akarjuk nehezebbé tenni a bizottság feladatát. Köszönjük. Zöldök nevében ki kíván hozzászólni? Sven. Köszönöm. Üdvözöljük, biztos úr. Köszönöm tehát eh, az első szavaitól indulva eh, indulnék, amikor azt mondta, hogy konzultálna velünk. 26 éve vagyok már eh, házas ember, és az egyik ok annak, hogy a feleségem még mindig együtt vagyunk, az, hogy eh, nagy fontos ügyekben nem az, hogy ő konzultál velem, én pedig konzultálok vele, hanem együtt döntés van a családban. Szerintem ez a tartós házasság jó receptje. Persze, mindenkinek megvan a maga autonómiája, de a fontos kérdésekben együtt döntünk. Éppen ezért én nem, nekem nem elég, hogyha csak kikérik a véleményemet valamiben, ami fontos. Most pedig koncentrálnék azokra a kérdésekre, amelyekről eddig nem esett szó. A bevezetőjében a fiskális unióról beszélt, ami zenefüleimnek egész addig, ameddig a fiskális unió fiskális kérdésekkel foglalkozik. Azaz a kiadási és a bevételi, jövede, bevételi oldalra is foglalkozunk. Nos, érdekes módon erről nem szól az elnöki dokumentum, senki sem. Mondhatja azt, hogy Semeta úrhoz tartozik ez, de én azt várom a bizottságtól, a kollégiumtól, hogy nem lehet fenntartható költségvetés a nélkül, hogy a fiskális integrációt folytatnánk, beleértve az adózási oldalt szeretném, hogyha egy kicsit határozottabban, proaktívabban lépne fel ezen a téren. Második megjegyzésem. Amikor azt mondja, hogy a, az EMU 2.0-ra kell áttérnünk, nos, régóta mondjuk már, hogy nem működik az a felállás, hogy szigorúak a költségvetésre és adósságra vonatkozó szabályok, Ugyanilyen szigorra van szüksége a beruházások befektetések területén. Az Európa 2020 pontosan itt eh, jön be a képbe, főként az ön főigazgatósága, az ön területe eh, a várakozásség szerint nagyon határozottan kell, hogy követelje a tagállamoktól, hogy teljesítsék az ígéreteiket, például a szegénység csökkentése, a beruházások, az oktatás, a munkanélküliség csökkentése és egyéb területeken sajnálatos mondon az ígéretek írott malasz szintjén maradnak. Végezetül a demokratikus elszámoltathatóság eh, terén van már egy gazdasági párbeszéd, de ez nem elég. Az Európai Bizottság miért nem fordul a nemzeti parlamentekhez? Ezek eh, csodálatos párbeszédek, gondolatok. Én szeretek az emberekkel tárgyalni, szívesen utazom, ez nincs is gond, de az ilyen párbeszédek másképp kell, hogy eh, másképp folynak, hogyha az ember bőréről, eh, zsebéről van szó. Hogyha az X ország pénzügyminiszter idén az Európai Parlamentben beszélgetni, anélkül, hogy ennek bármiféle következménye lenne az ő jövőjét illetően, nos, hát akkor mi lesz, eh, mi ösztönzi őt arra, hogy ne csak a szavak, hanem a tettek emberévé is váljon. Ugyanígy, hogyha a nemzeti parlamentbe megy valaki, ön például, az mind szép és jó, de hát önök nem tudják eh, visszahívni önt. A demokratikus elszámoltathatóság azzal kezdődik, nem, ott, nem azzal végződik, azzal kezdődik, hogy mindenki a saját bőrét viszi a vásárra. Ahogy én kett, következő választáskon 2014-ben ugyanez vonatkozik önre, illetve a miniszterekre. Ez egy úgynevezett puha demokratikus eh, elszámoltathatóság, a kemény a hard költségvetési szigorra összevetve. Ezért a, még messze vagyunk a valódi, a valós a demokratikus elszámoltathatóságtól. Köszönjük, hogy az elnök az ISZR nevében, Ivo. Děkuji, no já tady, <clears throat> já tady teď zrovna přemýšlím, jaký to byl. Já tady teď zrovna přemýšlím, jaký to byl pěkný příklad, jak se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 elmondom. Ez egy kivételesen jó példa, hogy a Lamberts család 26 éven át ilyen csodálatos együttdöntéssel működik. Azt hiszem, hogy ezt nem lehet túlszárnyalni. Biztos úr, igen, ékes szólóan beszélt a az Európai Monetáris Unióról, ami valójában egy bankunió. A hozzászólásának második felében általános dolgokat említett. Én is szeretnék az általánosság szintjén maradni, ugyanis biztos vagyok benne, hogy ön is tisztában van, hogy milyen korlátokkal lehet számolni, milyen ellenállással a bankok részéről. A bankunió, egy esetleges bankunió nem lehet működő képes, anélkül, hogy ne dolgoznánk ki a költségvetési uniót. Ez azt jelenteni, hogy a nemzeti költségvetéseket be kellene nyújtani Brüsszel felé. És meg kellene vizsgálni minden egyes tagállamot, független attól, hogy jobboldali vagy baloldali kormányokról beszélünk, ha strukturális reformokat javasolnak, akkor ők nyilvánvalóan a választók nyomása alatt tesznek ilyen javaslatokat, és szerintem ez nem működik, nem lesz működőképes, hogyha nemzeti kormányoknak be kell nyújtani a költségvetés tervezetüket, mert akkor mindenki Brüsszelt vádolná az összes probléma kapcsán. A költségvetési uniónak politikai unióhoz kell vezetnie, és ezért hangsúlyoznám, hogy a politikai uniót nem lehet létrehozni a polgárok ellenében, vagy ők nélkülük. Meg vagyok győződve, hogy ez egy olyan kulcsfontosságú kérdés, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ugyanis itt biztos, hogy ellenállásba fogunk ütközni, nem csak a kormányok részéről, hanem a polgárok részéről is. A kérdésem viszonylag egyszerű. Ön biztos úr egyetérte azzal, vagy tisztában van-e azzal, amit én most itt elmondtam, és milyen lehetséges lépéseket lát, amelyeket a bizottságnak meg kell tennie annak érdekében, hogy meggyőzze az állampolgárokat is a politikai unióról, tehát hogy egy fővárosa legyen Európának, nevezetesen Brüsszel elnökasszony. További annyi jelentéstevőket nem látok jelentkezni, úgyhogy a következő hozzászóló kapnak szót. Rani Podimata and Roberto Galtieri. I think that, uh... Úgy gondolom, ha mindenki két-két percben fel tudja tenni a kérdését, akkor a biztos úr öt percben válaszolhat. Claudio? Elnézést, nem láttam. Andreason, vagy Márta először. Köszönöm szépen. Elnök, biztos úr, ön szerint a bizottságnak nincs felelőssége abban, hogy ilyen egyensúlytalanságok alakultak ki. Az Európai Bizottság gazdasági és monetáris politikát alkotott az elmúlt évtizedekben, és ezek nyilvánvalóan kihatással voltak az Európai Unió gazdaságaira, tehát szerintem a bizottságot is terheli némi felelősség. A Wall Street Journal-ben megjelent cikkében komoly előrelépésről ad számot az egyensúlytalanságok felszámolása terén. Melyek ezek, ha emlékeztetne minket erre? Itt például említeném, hogy 3 millióra duzzadt a munkanélküliség. Nem tudom, hogy ez Franciaországban, tehát nem tudom, hogy ez komoly előrelépésnek tekinthetjük-e hiszen ez egy nagyon súlyos kérdés az egész Európai Unióban, mármint ami a munkanélküliséget illeti. A bankunió nem fogja megoldani a munkanélküliséget. Ők segélyt kérnek, mármint a bankok, ugyanakkor viszont nem hiteleznek a kisvállalkozásoknak. Nem gondolja, hogy esetleg be kéne ismerni, hogy es, egyes tagállamok versenyképesebbek lehetnének, és jobb lenne nekik az eurozónán kívül. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most a további hozzászóló Claudio. Köszönöm, elnök asszony. Ugyanazt a kérdést szeretném föltenni Oli Rennek, mint ami Draghi úrnak föltettem. Az euró megfordíthatatlansága és a szerződés megfordíthatatlanságáról ön beszélt a 143-as cikkről az alapszerződést illetően, viszont arról nincsen szó, hogy az eurót esetleg meg lehet-e szüntetni az újságokban olvastam azt, hogy technikailag lehetséges kilépni az euró térségből, de szeretném tudni, mi az igazság. Ki lehet lépni, vagy nem lehet? Az újságokban azt is láttam, hogy az OECD azt nyilatkozta, hogy most gyorsan kell lépni azért, hogy kötvényeket vásároljanak, de mi a helyzet Spanyolország és Olaszország esetében? Igaz, amit az OECD mondott, Spanyolország és Olaszország rosszabb helyzetben vannak, mint amit nyilvánosan bevallanak, vagy mondanak róluk? Vladi? Köszönöm szépen. Biztos úr, ön jogosan beszélt szerintem arról, hogy milyen beavatkozásokat kell eszközölni hosszú távon, azért, hogy meglegyen a tervezés a növekedés szempontjából. Viszont rövid éven is lépni kell, és ez sürgős. Az euróövezet válságot él meg, és ez az övezet szívét érte. Ön azt mondja, hogy a déli országokat érinti elsősorban, de Németországban is látjuk, hogy csökken az export, a termelékenységgel is gondok vannak, valamint munkanélküliség van. Franciaországban is nehéz a helyzet, mind a munkaerőpiacon, mind pedig az ipar szempontjából. Szeretnék feltenni önnek egy kérdést. Ön kiszámította már az, hogy mibe került az, hogy Spanyolország és Olaszország a stabilitási mechanizmushoz fordult. Mik az elvárások? Mi a helyzet a gazdasági alkalmazkodás programjával, amely lendületet adna a növekedésnek? Szerintem egy holland miniszter beszélt erről, úgy emlékszem, mégpedig arról, hogy milyen finanszírozás szükséges a fellendüléshez a bankok feltőkésítésén túl. A plusz programra szükség lenne, hiszen az euróövezet hanyatlik. Köszönöm, pervans. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, tudom, hogy az ön tárcája egyében, az ön tárcája értelmében szólt, de közben a biztosok kollégiumának tagja is, éppen ezért ennek a szellemében is hozzászólt a Tiszen jelentéshez. Van Rompuy úr decemberben fog javaslatokat tenni. Először is megértem, hogy Van Rompuy elnök úr tímjében ezt a témát továbbra is úgy tekintik, hogy a közgazdászok kezében van mindez. De ha ez így van, akkor szerintem prociklikus intézkedéseket fogunk hozni továbbra is, ahogy ez már négy éve folyik. És amikor én a nagyon is prociklikus intézkedésekről beszélek, akkor az megszigorításokról van szó, és ez a helyzetet csak rosszabbítja. Nézzük egy kis távlatból, egy kis távolságtartással azt, hogy mi is történt például az USA-ban, ez átragadt ránk is, és hogyha földrajzi kifejezéseket alkalmazunk, akkor én arra gondolok, hogy ez egy fogaskerék, és az európaiak valahogy nem követik ennek a menetét, viszont ha ki akarunk ebből lépni, akkor más horizontokat kell szem előtt tartani, és itt éppen arról van szó, ami decemberben vázoltak számunkra hiszen az alapító atyáknak ezt tette lehetővé, majd pedig az előttem való generációnak is ezt tette lehetővé az, hogy kitaláljon dolgokat, képzelő erejét bevesse és létrehozza a gazdaság és monetáris uniót. Ön azt mondja, hogy több kontroll kell, elnézést nem akarom önt utánozni, hiszen nem is így beszél. Több kontroll kell, költségvetési fegyelem, és meg fogom magyarázni a nemzeti parlamenteknek, hogyha kisiklások lesznek itt a költségvetést illetően, akkor ez nem fog ö, működni. Pervans, kérlek, mondja az elnök asszony. Tudom, hogy ez alapvető vita, de hogyha már nincs idő, akkor most leállok, de még nem fejeztem be a mondandómat. Köszönöm, elnök asszony. Alisa. Obrigada, Comissário. Eu tinha muitas questões para lhe colocar. Köszönöm. Köszönöm. Jó néhány kérdésem lenne, de Megpróbálok akkor a lényegre koncentrálni. A gazdasági és monetáris unió megújításáról beszél, amit mindig jó hallani. Valóban szükség van erre. Többen elmondtak már előttem, de elmondom én is. Ez az Európai Parlament teljes részvételen nélkül elképzelhetetlen. Az egész jogalkotási keret, amelyre szükség lesz ezen változásokhoz, az Európai parlament képviselői, a nép képviselői, az emberek képviselői, a polgár képviselői nélkül elképzelhetetlen. De az államadósággal kapcsolatban jó néhány döntést hoztunk már mi is, és az Unió egészé is. Úgy vélem, hogy önbiztos úr is egyetért azzal, hogy a kötvénykibocsátásoknak párhuzamosnak kell lennie. Ez hogyan kötődik majd azzal az általános intézkedéssel, az, hogy közösen adunk ki ilyen kötvényeket. Lássuk akkor a költségvetési ellenőrzést a fiskális unióban. az adózási kérdések, az adó eh, bevételek kérdését nem lehet érintetlenül hagyni. Egyszerűen nem hagyhatjuk tovább, hogy eh, adódömping tovább folyjon az egységes belső piacon, illetve a szociális dömping tovább folyjon a belső piacon. Itt az ideje annak, hogy valóban egyenlő versenyszabályokat biztosítsunk eh, adózási, szociális és egyéb kérdésekben is. Ehhez természetesen az egész versenypolitikát kellene átgondolnunk. Kezdek kifutni az időből, de még egy utolsó kérdést, hogyha megengednek nekem. Az én hazámban, Portugáliában az Európai Bizottság ajánlásait a betű szerint betűkig követjük, valamit javult is a kereskedelmi eh, egyenlegünk mert eh, csökkent az import a recesszióval. Eh, elképesztő szintet eh, ért el a munkanélküliség, mély recesszióba került az ország. Az Európai Bizottságnak át kell gondolnia az ajánlásait, vagy csak ez az egyetlen, ami elképzelhető megoldás? Egész egyszerűen nem értem, hogy miért pont a szocialisták nem tudják tartani a két percet. Lássuk, hogy a következő hozzászólónak megy a két perces határbetartása. Igen, mert az előző vita során is már beszéltem eleget talán emlékeznek. Az első kérdésem, amit a biztos úrhoz intéznék, a, a, a, tulajdonképpen kapcsolódik Elisza kérdéséhez. A fiskális unióról beszélve, a jelenlegi eh, javaslatban az éves költségvetési és államadósági szintek maximumában tükröződik ez, figyelemben nem véve annak a fontosságát, hogy a szakpolitikákat kell a legfontosabb területeken koordinálni, gondolok itt az adópolitikára, illetve a szociálpolitikára. Felmerül bennem a kérdés, hogy szándékoznak-e a költségvetési keret jelenlegi javaslatait kiegészíteni ilyen típusú eh, adó, politikai és szociálpolitikai eh, javaslatokkal. Második kérdésem, biztos úr, a csúcson hozott döntés a bankok közvetlen eh, újratőkésítésével kapcsolatban az ESM-ből ahhoz, hogy ezt az ördögi kört megtörjük, ahogy azt említette az államadóság, az állam, illetve a bankok közötti ördögi kört megtörjük. A kérdés, ami felmerül, az, hogy, ami, hogy milyen feltételeket szabunk, és mely bankok eh, vehetnek részt az újratőkésítésben, hogyan kapcsolódnak ezek a feltételek az adott ország kormányának a, a, a fiskális hatékonyságához vagy szigorjához, hogy valóban megtörjük ezt az örögi kört, vagy egész egyszerűen két mércét alkalmaznánk az Európai Unión belüli bankokra vonatkozóan. Okay, uh, Roberto has gone, so that... Uh... Roberto már eltávozott a teremből, és úgy nem maradt más, Csunti szúr sincs itt már. Úgyhogy akkor a biztos úrja a zárszó. Thank you. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselő. Nagyon tartalmas vitát folytattunk itt ma. Nagyon sok, igen, komoly hozzászólást kaptam, ami alapján tovább finomíthatjuk a javaslatunkat. Meg vagyok győződve arról, hogy hamarosan folytatnunk kell majd ezt az eszmecserét a gazdasági és monetáris unió kiteljesítése, illetve a bankunió megvalósítása érdekében. Természetesen most négy és fél percben nagyon nehéz nekem minden kérdésre kimerítő választ adni. Éppen ezért a mai témára összpontosítanék, ami alapvetően a valódi gazdasági és monetáris unió kifejlesztése. Remélem, hogy a jogalkotási javaslatunk a bankunióra vonatkozóan tíz napon belül elkészül, egyelőre a munka folyamatban van. A bizottság nagyon intenzíven dolgozott ezen az anyagon, a biztosok kollégiuma, Barozó úr és Barnier kollégám, más kollégák, Almunia kolléga is. Az elmúlt két hétben a munkatársaink is keményen dolgoztak a júniusi tanács politikai iránymutatásai alapján, annak érdekében, hogy időben és eredményesen el tudjuk fogadni a bankunióra vonatkozó javaslatot, és hogy ezt két héten belül önök elé tudjuk terjeszteni, hogy még az évvége előtt döntés születhessen. Tiszen asszony és több képviselő is felvetette a jogi alap kérdését. Én megértem az agályaikat. Mi úgy tervezzük, hogy a következő jogalkotási javaslatot fogjuk előterjeszteni szeptember első felében. egy olyan rendeletre irányuló javaslat, ami a felügyeleti mechanizmus, a 127 per 6-os cikk alapján, illetve az EB rendeletet, a 114-es, az EBA ebben a vonatkozóan a 114-es cikk lenne a jogi alap, lehetővé téve azt, hogy a nem eurózónás tagállamok is csatlakozhassanak és ennek alapján alakítanánk ki az egységes felügyeleti mechanizmust. Ezzel párhuzamosan egy közleményt készítünk elő a bankunióra vonatkozóan, ideértve a konszolidációs és garancia mechanizmusokat, tehát egy közös garanciarendszer és egy közös konszolidációs mechanizmus kialakítása érdekében. Ez az egyértelmű tervünk, és szeretném hangsúlyozni, hogy a parlamentnek ebben nagyon komoly szerepe lesz. Mielőtt további lépéseken gondolkodnánk a második szakaszban, és ezek valószínűleg e, közös betétbiztosítási rendszerre vonatkoznak majd. Tehát mielőtt ezt megtennénk, e, be kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk e, először is egy egységes felügyeleti mechanizmust létrehozni. Több képviselő, Tiszen asszony, Ferreira és Podimata asszony, Gullard asszony, Lamberts úr felvetette a közvetlen banki feltőkésítés kérdését. Először is az egységes közös felügyeleti mechanizmusnak kell működésbe lépnie, és ezt követően beszélhetünk a bankok közvetlen feltőkésítéséről, az ESM szabályai szerint. Éppen ezért kell gyorsan lépnünk, és ezért dolgoztunk keményen nyáron is, amit folytatunk majd a másik két intézménnyel, a tanácssal és önökkel, hogy minél előbb el tudjuk fogadni ezt a javaslatot. A tapasztalat azt mutatja, hogy itt két nagyon fontos jogalkotási ügyről van szó. Az egyik egy szigorúbb pénzügyi felügyelet kialakítása, a másik a hatos csomag, a megreformált és megerősített irányításról. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a parlament támogatta a javaslatunkat, úgyhogy várom a jövőben is az önök komoly részvételét a bankunió kapcsán, és várom, hogy további vitákat folytassunk erről a nagyon fontos jogszabályról. Ami az egyéb kérdéseket illeti, amelyek a vita során felmerültek, először is a, az EKB kialakítását, felépítését illetően, hogyha itt az egységes felügyeleti funkció megvalósul, a betétek a konszolidáció és a felügyelet közötti szimmetria, az elszámoltathatóság, illetve a monetáris politika függetlenségének biztosítása. Ezek nagyon fontos kérdések. Egyelőre a bizottságon belül is folyik a vita. Az én személyes véleményem az, hogy rendkívül fontos egy egységes rendszer megteremtése az egységes felügyelet kapcsán és a második szakaszban ugyanolyan bankok körére vonatkozóan a betétbiztosítás és konszolidációs szabályok kialakítása. Ezek abban egyetetek, hogy mindennek nem csak a 17 euró övezeti országra kell kiterjednie, hanem az eurozónán kívüli országok is, ha jogi kötelezettségeket vállalnak, részt vehessenek ezekben a rendszerekben. Tehát ezt a rendsz- ezeket a rendszereket nyitottá kell tennünk. Itt most a skandináv és balti országokra gondolok, amelyeknek a pénzügyi bankrendszere teljesen integrált, Finország, Észtország tagja az eurozónának, Letország, Litvánia egyelőre nem. És egy másik ország, Svédország, amely népszavazáson elutasította az eurót, Dánia, amely opt-outot alkalmazott, ugyanakkor viszont ennek a rendszernek a Dán bankokra is kiteri, kellene terjednie. Tehát nem lenne semmi értelme külön térségeket kialakítani Európán belül. Tehát az itt elhangzott kérdések közül sokat az elkövetkezendő hetekben fogunk majd megválaszolni, és állok önök elé a plenárison is majd, Beres asszony és mások is felvetették a növekedés kérdését. Ez egy nagyon fontos kérdés, és nem szabad alábecsülni a legutolsó júniusi csúcson hozott döntéseket, különös tekintettel az Európai Beruházási Bank tőkéjének felemelésére vonatkozóan, a közberuházások, infrastruktúra beruházások fokozására vonatkozóan, ami további ösztönzést jelenthetne a magánbefektetések, magánberuházások számára is, hiszen erre van szükség a növekedéshez, a fenntartható növekedéshez és munkahelyteremtéshez. Itt most be is fejezném, és még egyszer tehát a közeljövőben készen állok visszatérni, hogy akár a gazdasági és monetáris unió jövőjéről, akár a fenntartható növekedésről vagy munkahelyteremtésről váltsunk szót. Elnök, köszönöm szépen. Igen, valóban további vitákat folytatunk majd formálisan és informálosan is. A következő az ütemterv szeptember 19-20-án vitatjuk meg a jelentéstervezetet, a módosítók benyújtása szeptember 24, és október 15-én szavazunk a bizottságban, ezt követően pedig az októberi plenárison. Röviden ennyit. Köszönöm mindenkinek, hogy ezt a meglehetősen szoros határidőt elfogadja, és most ismét Pablónak adom meg a, az elnökséget. Por favor, continuamos con el punto 11. Most pedig a 11-es napi rendi ponttal folytatjuk, mégpedig az európai szemeszterrel kapcsolatos terv bemutatása, gazdaságpolitikai koordináció jegyében, most pedig az előadónak, Jean-Paul Gozesznek adjuk át a szót. Köszönöm, elnök úr! Most valóban zárt ajtók mögött beszélünk, mert szinte senki nem lesz itt, úgyhogy nem fog kiszivárogni semmi, ez biztos. Megpróbálok rövid lenni, a kollégák számára is, a tolmácsok számára is, és néhány szót azért mondanék az európai szemeszterről. Ezt megkapták önök. Tudjuk, hogy milyen gazdasági és szociális válság van, azon kívül milyen állami eladósodások vannak, és megvan a veszély annak is, hogy ezek a problémák egyik államról a másikra átragadnak. A parlament Pervans Berez jelentését is megvizsgálta-e témában, és a rendelkezésekbe szeretnénk ezek eldöntésében jobban belekapcsolódni. A különböző árnyék jelentéstevőkkel megbeszéléseket folytotta, és figyelembe vettem a javaslataikat. Az európai szemeszter az előzetes koordinációt teszi lehetővé az euró övezeten belül azért, hogy enyhítsük a hatást, a különböző országokra kifejtett hatást. A cél az, hogy az államháztartás életképes legyen, versenyképesség, növekedés, munkahelyteremtés jöjjön létre. Éppen ezért fontos, hogy ezek nem általános ajánlások kell, hogy legyenek, hanem konkrét intézkedések mindig az adott helyzetre szabva, nem, nem elegendő az, hogyha csak általános intézkedéseket hoznak mindenki számára. A strukturális reformokra is szükség van a növekedés érdekében és az egyensúlytalanság javítására. Azt javaslom, hogy kérjük a bizottságot, kövesse azt, hogy az eddigi ajánlásokat végrehajtották-e, és hajtson végre javításokat, hasznos javításokat a következő időszakra nézve, valamint vegye figyelembe azt is, hogy a hatos csomagban milyen módosítások születtek. A két csomaggal kapcsolatosan gyorsan lépni kellene, és mint ahogy délelőtt hallottuk, újabb trialógus lesz a két szövegről, Eliza Ferreira és az én szövegemről. Röviden ennyit szerettem volna mondani bevezetésképpen, és most meghallgatom a kollégák javaslatait, emlékeztetek arra, hogy már most szóltam néhány gondolatról, még nem is kértem tőlük erre felhatalmazást. Ferrer asszony a szocialisták nevében szól. Köszönöm. Először is szeretném még köszönetet mondani őszintén és komolyan Gozes úrnak, aki valóban az zenék előadókkal szoros együttműködésben készítette el ezt a szöveget. Különösen hálás vagyok azért, hogy ez nem, hogy valóban produktív párbeszéd volt, gyümölcsöző párbeszéd, és valóban tükröződik a szövegben mindaz, amit mi mondtunk. Tehát valóban csak megköszönni tudom Gozesz úrnak ezt a kiváló munkát. a már nem említett okokból sokkal nagyobb mértékben egyetértek ezzel a változattal, mint az eredetivel, de még mindig van szerintem rajta javítani való. Fogok majd a véleménykülönbségekről is beszélni. A 3-as, 9-es és 10-es bekezdés kapcsán politikai nüansznyi különbségek vannak köztünk, szerintem akár konszenzusra is tudunk jutni ez ügyben. Talán talán el is mondanám konkrétan, itt különböző országokra vonatkozó ajánlásokat említünk. Érdemes lehetne az adóelkerülés, az adócsalás, illetve a csalás visszaszorítására is fel kellene hívni a figyelmet több ország esetében, mert ez bizony óriási probléma jó néhány tagállam esetében. Nem szeretnénk, hogyha a különbségek tovább nőnének. Az eurózónát egy egészként, teljes egészként kell tekintenünk, kezelnünk. Itt ajánlásaink nem csak a problémás országokra kell, hogy vonatkozzanak, hogy X vagy Y ország itt vagy ott igazítson a helyzetén. Ennél átfogó megközelítésre van szükség. A a, nem csak a deficites, hanem a szuficites országokra vonatkozó ajánlásokat is meg kell fogalmaznunk, nyilván a hatos csomag e, prioritásai mentén végezetül a bizottság, vagy a tagállamok, vagy a trojka ajánlásokat tesznek, tehetnek, ezeket nem szabad diktatórikus úton az adott tagállamra rákényszerített intézkedéseknek tekinteni. Nem, egyáltalán nem. Megfelelő értékelni kell azt, hogy mennyire hatékonyak ezek az intézkedések. Például egyes országok számára javaslatokat tesznek különböző intézkedésekre, sokszor ezeket át kell gondolni, le esetleg nem, ugyan, nem azt a hatást, kívánt hatást érje el, kicsit alakítani, nem lehet ugyanazt a szomszédos tagállamra is alkalmazni. Tehát ezen intézkedések nincsenek kőbevésve, nem is szabad így tekinteni rájuk. Inkább olyan javaslatnak kell tekinteni, ami a, a végeredmény tekintetében átalakítható és átalakítandó Ugyanakkor ezen nüanszoktól eltekintve sokkal jobb a szöveg jelenlegi formájában, e, sokkal jobban tetszik ez nekünk, és még egyszer el kell, hogy mondjam, hogy e, nem gyakorta találkozom ehhez házfalai között az, hogy valakivel ennyire jó legyen együttműködni. Persze készülnek majd a részünkről is módosító indítványok a már említett elvek mentén. Köszönjük, mondja az elnök, most pedig a liberális frakció nevében Sylvie Goulard. Euh, Köszönöm Jean-Paulnak a munkáját, nagyon rövid leszek egyrészt. Igen, késő van, másrészt pedig egész délután azzal foglalkoztunk, hogy hogyan javítsuk a gazdaság irányítást az az érzésem, hogy állandóan ugyanazt a követ görgetjük, aztán ez egyszer csak ránk esik. Szerintem össze kell kapcsolni Marian jelentésével mindezt, koherensnek kell lennünk, következetesnek, mindazt, amit javasoltunk etéren. Ott van a kettes csomag. Eliza az előbb szólt erről, ami a az adó kikerülés elleni harcot illeti, ezzel, ez azt jelenti, hogy ez bevételi forrás. A költségekkel foglalkoztunk eddig, de az egyensúly szempontjából érdemes lenne a bevételeket is megnézni. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm Zsampolnak, és tőlünk telhetően a lehető legjobban folytatjuk ezt a munkát. Köszönöm Szilvi a konzervatívok nevében. Úgy látom, hogy nincs itt senki. Turunen asszonynak adjuk át a szót. Köszönöm szépen. Elnézést egy kicsikét. Megfáztam. Csodálatos időzítés. Minden esetre köszönöm a jelentéstevő munkáját. A zöldek maximálisan támogatják az európai szemeszter elképzelését, ez egy további, lépés a megfelelő gazdaságirányítás felé. Ugyanakkor viszont úgy gondoljuk, hogy bizonyos korrekciókra szorul a szöveg, és bizonyos egyensúlytalanságokkal is foglalkozni kell, ami nem szerepel a jelentésben. Ezekre szeretnék most rávilágítani röviden. Először is nem csak azt kell kérnünk a tagállamoktól, hogy szigorú fegyelmet gyakoroljanak a közkiadások területén, hanem azt is, hogy egy okos költségvetési ne feltétlenül konjunkturális költségvetési politikát folytassanak. Ugyanis rövid időn, rövid távon lépni nem feltétlenül tükrözi híven az adott országban folyó eseményeket. Tehát mindig a konkrét helyzetet kell figyelembe venni. Másodszorban úgy gondoljuk, hogy az ajánlások nem kiegyensúlyozottak, a nyugdíjok csökkentése, a bérszint, a szociális kiadások tekintetében. Más területeket is érintenünk kellene, például az adózás, a tőkejövedelem adóztatása, a szennyezés adóztatása, ezeket is figyelembe kellene venni. Végezetül pedig, miután már eléggé rövid az időnk, jó lenne különbséget tenni a célkitűzések és az intézkedések között. Ez szerepelt a Beresz jelentésben is, illetve az ön első jelentésében, ami bizonyos teret ad a tagállamok számára, de ugyanakkor az EU-s célkitűzések megvalósítását is biztosítja. Elnök, köszönöm szépen, Turunen asszony. A GOE részéről sem látok senkit akkor az egyéb hozzászólók kapnak szót. Egyelőre csak Ludvigson úr kér szót, de ha még valaki kíván szólni, akkor szóljon. Köszönöm szépen. Két problémát szeretnék felvetni, illetve lehetőségeket is. Az európai szemeszter erősebben kell, hogy működjön, de vannak bizonyos megoldandó problémák, illetve olyan intézkedések, amelyeket jobban ki kéne használni. Így például megemlíteném, hogy a bizottság hajlamos arra, hogy az ország specifikus ajánlásaiban a munkaerőpiacra, illetve a béralkura nagy hangsúlyt helyez. Itt például nyomást gyakorol, hogy bizonyos bér csökkentő intézkedéseket valósítsanak meg, ami nem elfogadható. Nagyon fontos, hogy a bérakukat figyelembe vegyük, és minden beavatkozás az autonómiába, ellentmond a szakszervezeti jogoknak, amelyeket az Európai Egyezmény is, és az alapjogi karta is biztosít tehát ezt az autonómiát mindenféleképpen védeni kell, különös tekintettel a kettős és a hatos csomagra. Úgyhogy a bizottságnak a magatartásán e tekintetben változtatnia kellene. Az európai szemeszternek egyértelműen az adó elkerülés, elkerülésére kell összpontosítania, ugyanis számos tagállamnak is meg kell erősítenie az adó behajtás rendszerét, erőteljesebben fel kell lépni az adócsalással szemben. Ennek mindenféleképpen központi szerepet kell kapnia. Köszönjük. Sven Gigolda a következő hozzászóló. Csak nagyon röviden és németül Jean-Paul nak, illetve azoknak, akik eh, németül tudnak. Köszönöm a jelentést, és köszönöm, hogy itt eh, különösen erőteljesen szerepel egy pont, nevezetesen, hogy eh, csak részben teljesülnek a tagállami reform ígéretek. Ez gyakorlatilag már elfogadhatatlan méreteket ölt. És emögött egyes országokban még arról is beszélhetünk, hogy bizonyos dolgokat egyáltalán nem valósítanak meg, ugyan szerepelnek az ígéretek között, de vajmi kevés történt a gyakorlatban. De még éppen, hogy azon a szinten, hogy a bizottság nem mondhatja egyértelműen, hogy ezek nem teljesültek. Tehát éppen ezért jó lenne, hogyha e, ezt a vonalat erősítenénk. Két olyan terület van, ahol egyértelműbben kell fogalmaznunk az európai szemeszter kapcsán. A 2020-as stratégiához ez szorosan kapcsolódik. Nyilvánvalóan a fenntartható növekedés és a foglalkoztatás a két legfontosabb cél, de a 2020-as stratégiából következik, illetve az abban foglaltaknak is tükröződniük kell a reformprogramokban. Itt is vannak egyensúly bizonytalanságok, és nagyon fontos, hogy ezeket hangsúlyozzuk. A nem kormányzati szervezetek, a civil szervezetek is fontos szereplők. Az európai szegénység ellenes szervezet véleményét is ki kell kérni, teljesen nevetséges, hogyha az ő javaslataikat nem hallgatjuk meg a szegénységgel szembeni küzdelem kapcsán. Tehát nagyon fontos itt a parlament az egyensúlyra is komoly hangsúlyt helyezne, ami a hat célkitűzést illeti, hogy ezek ne legyenek e- ellentmondásosak, hanem egymást erősítsék. para finalizar, tiene la palabra Köszönjük, Sven, és zárásképpen megadom a szót. Nem? Tehát a vita megadom a szót ismét Kozesz kollégának. Köszönöm. Itt néhány dolgot természetesen majd bedolgozok a jelentésembe, és ezeket figyelembe fogom venni, hogy minél jobb legyen a jelentésem. Köszönöm szépen, és jó estét! Perdón. Gracias a todos. Recordarles últimamente y rápidamente que el plazo... Köszönjük mindenkinek. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a módosítók benyújtásának határidője szeptember 11-e a vitára 26-án kerül majd sor a szavazásra, pedig az október 8-ai bizottsági ülésen, és az október végi plenárison kerül majd napirendre. Köszönjük, holnap találkozunk. Thanks to you.